Hello everyone and good evening. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy újra láthatok mindenkit. Remélem, hogy nem lesz ez rendszeri, rendszerint itt Strasbourgban, de hát olyan sok munkánk van a bizottság, olyan sok munkát állít ránk, hogy most is találkoznunk kell Nézzük a mai napi rendet, hogyha nincs ellenvetés. Úgy látom, hogy nincs, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Sürgős kérdésekkel is fogunk foglalkozni, szavazni is fogunk. Lesz egy rendkívüli envi ülés 25-én, majd Strasbourgban 8.30-tól elnézést. A az október 18-ai délutáni ülés viszont nem kerül megrendezésre, csak a reggeli ülésünk. Majd ki fogjuk osztani kellő időben a napi tervezeteket. Az anyagok között megtalálják azt a jelentést, amely a francia Alpokban, Szavoja és, Szavoya és Izer régiókban történt látogatásról készült. Ez július 12 és 13-án mm, került megrendezésre. 20 nyelven van ma tolmácsolás, az elnök kedvesen megközelni a tolmácsok munkáját, és az anyagokat el, interneten is el lehet érni, valamint webes közvetítés van végig az ülés alatt. Megkapták a június 20-21-ei és a június 28-ai ülések jegyzőkönyvét. Hogyha az ülés végéig nem lesz és akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Most pedig, ami az intézményközi tárgyalásokat illeti, Ami az uniós polgári védelmi mechanizmust illeti, az első informális háromoldalú egyeztetésre szeptember 4-én került sor. Ez volt az első eszmecsere az intézmények között, az anyag leginkább politikai színezetű témáiról. Nagy különbözőségek voltak, véleménybeli különbözőségek voltak a tanács és a parlament között, de ezért igen konstruktív légkörben zajlott a egyeztetés. Mindkét fél szeretné az osztrák elnökség alatt lezárni ezt az anyagot. Ami az európai polgári védelmi témát illeti, úgy döntött döntöttek a résztvevők, hogy technikai szinten folytatják a tárgyalásokat, és 8-áig, október 8-áig, tehát hétfőig majd meg fogják határozni, hogy mely témákat kell technikai szinten meghaz, mm, technikai szinten megvitatni. Ez volt tehát az uniós polgári védelmi mechanizmus. Az első napirendi, első jogszabályozási napirendi pontunk az az Invest EU program létrehozása. Belet úr a jelentéstevő itt is van, át is adnám neki a szót. Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az hogy ahogyan mindannyian tudjuk, az FC utóda. Ugyanakkor azonban ez sokkal több is, mint az FC. Természetesen a fő ugye a budget és az ECON a legfőbb biztons, bizottságok, amelyeket ez érintett, az ENVI bizottságot annyira nem érinti, de mi is a regi és a kult is véleményt fogalmazunk meg az InvestEU programról. Kezdetektől fogva azt fogom mondani, azt mondom, hogy a jelentés tervezetben az NV kompetenciákra fogok fókuszálni. Jelenleg több eszköz áll rendelkezésünkre, több pénzügyi finanszírozási eszköz különböző programokban, amelyek párhuzamosan zajlanak. Mondanék is kettő példát, ezeket a mellékletben el is lehet olvasni, tehát a javaslat, a bizottság javaslat mellékletében ezeket el lehet olvasni. Az egyik példa a nemzeti finanszírozási eszköz, az egyik a tőke finanszírozás, a másik pedig az energia hatékonysági finanszírozás, valamint van egy KKV-knak szóló program is. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nagyon sok eszköz van, különböző eszközök, amelyek egymással párhuzamosan működnek. Az investívónak pedig az a célja, hogy integrálja a különböző finanszírozási eszközöket. Ez természetesen jó célkitűzés, amelyet természetesen támogatunk. Nagyra törő reformról van itt szó. Ennek a javaslatnak a legfőbb pontja, a legfőbb célja az InvestEU alap létrehozása természetesen, és egy garancia alap a projektfinanszírozásra. Négy szakpolitikai témát érint ez, fenntartható infrastruktúrák, ez 11 milliárd, kutatás, innováció, digitalizáció, 11 milliárd szintén, KKV-k támogatása, szintén 11 milliárd, és végül pedig nem utolsó sorban szociális befektetések, kompetenciák 4 milliárd értékben, 4 milliárd euró értékben. Ugyanez már korábban is elhangzott. A kormányzással kapcsolatban elmondható, hogy az FC alatt a garancia alapnak az EIP alatt zajlott a felügyelete, viszont az Invest EU-nál már más bankokkal is együttműködés fog történni, mind nemzeti, mind regionális szinten. Ez tehát egy igen fontos változás az FC-hez képest. Ugyanez már korábban is elhangzott, szeretnénk, szándékosan szeretnénk a mi szakbizottságunk számára fontos témákkal foglalkozni az alapoknak az irányítását pedig inkább a Becsöt és az Ekon szakbizottságban dolgozó kollégáinknak hagynánk meg. Természetesen szeretnénk, hogyha a parlament részt venne ebben az eljárásban. Tehát mm, akármilyen is lesz az irányítása ennek az alapnak, és egyébként itt van a bizottság képviselője is, a parlamentet mindenképpen be kell vonni ennek a kialakításába, ebbe az eljárásba. Nem szeretnék nagyon hosszan felszólalni, három témát viszont szeretnék kiemelni, ezek fontosak a szakbizottságunk számára. Fenntarthatóság, fenntartható, fenntarthatóság, valamint a klíma, védelem, és az alacsony szénkibocsátású infrastruktúrák. Lássuk a, a fenntarthatóságot. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy valami fenntartható? Nagyon örülünk annak, a, annak, hogy a bizottság a fenntarthatóságra nagyobb hangsúlyt fektet, de szeretnénk, hogyha a bizottság konkrét minimum, konkrét minimális fenntarthatósági kritériumokat határozna meg, nem csak az infrastruktúra szakpolitikán belül, hanem a többi szakpolitikán belül is. Az infrastruktúrán belül a bizottság szeretne konkrét intézkedéseket meghatározni, konkrét sztenderdeket a fenntarthatóságra vonatkozóan. Nem is szeretnénk, hogyha az InvestEU-n belül minden egyes szakpolitikánál lenne minimális fenntarthatósági sztenderd. Szerintem ez elképesztően lényeges. Ezt emelném ki az envi elkészülő készülő jelentéstervezetből. Az Európai Bizottság, ezt is szeretném elmondani, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, az Európai Bizottság a kisebb projektek esetében szeretne derogációt meghatározni, ezt feltámadáson jogi aktussal lehetne elérni és a KKV-kat érinteni nyilván. Ami pedig a fenntarthatósági, fenntarthatósági kritériumok biztosítását illeti, itt megemlíteném a klímavédelmet is, semmi új nincs itt a nap alatt, a parlamentnek a nézőpontja már májusban, álláspontja már májusban is ugyanez volt, még a május a 13. állásfoglalásban a parlament a többéves pénzügyi keretről már Szolván már elmondta, hogy szeretné, hogyha a klímavédelem állna az új MFF középpontjában, méghozzá 35%-ban, az, az investíció 35%-a tegye ki ennek a célnak a megvalósítását. Nagyobb cél lesz, célt is kitűztünk, szeretnénk nyomon követni a jelenlegi eljárásokat, a jelenlegi folyamatokat. Ugyanis nagyon érdekel minket az, hogy a jelenlegi programban, a jelenlegi éves pénzügyi keretben működő programoknál még a 20%-os kiadási cél sem valósult meg. Ez nem mi találtuk ki, ez még a júliusi számvevőszéki jelentésben olvasható. A jelenlegi 20%-os kiadási célt sem tartjuk be, ezért a 35%-os klímavédelmi célunkat mindenképpen szeretnénk elérni, és ehhez úgy gondoljuk, hogy megbízható nyomonkövetési mechanizmusra van szükség. Még azt is szeretném elmondani, hogy benyújtottam egy módosítót, méghozzá azzal a célral, hogy egyértelművé tegyem, hogy ami a megbízható nyomonkövetést illeti, a klímavédelemről külön szeretnénk egy nyomonkövetési mechanizmust, és a környezetvédelmi vetületekről is külön egy mechanizmust, hogy lássuk, hogy ezek hogyan alakulnak. A környezetvédelmi célokat, a számunkra fontos környezetvédelmi célokat hogyan valósítjuk meg beszéltem a fenntarthatóságról, illetve a klímavédelem előtérbe helyezéséről. Az utolsó pont, tisztelt elnök asszony, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy fontos, hogy az energiahatékonyság területén és a megújuló energiaforrások területén tett beruházások nőjenek. Nőnek, viszont nagyon sok, nagyon sok kihívással találjuk magunkat szembe. Szeretnénk, hogyha több lehetőség lenne az alacsony szénkibocsátású, széndiokszid kibocsátású projekteknek. Szeretnénk, hogyha az InvestEU alapban, programban még nagyobb hangsúlyt fektetnénk erre. És jó lenne, hogyha a kockázati profilokat is máshogyan vennénk gorcső alá. Mi szeretnénk, hogyha az alacsony széndiokszid kibocsátású ipari projektek több támogatást kapnának, annak érdekében, hogy a, az EU-s ipar szénmentesítése, széndiokszidmentesítése gyorsabban megtörténhessen. Az ip- közös mindannyiunk érdekét szolgáló ipari projekteket kell támogatnunk. Meg kell határoznunk, hogy melyek ezek a mindannyiunk érdekét szolgáló ipari programok. Fontos, hogy az Invest EU alap ezeket szolgálja. Nem akarunk sietni. Legyünk inkább óvatosak, amikor ipari projektekről beszélünk. Óvatosan álljunk hozzá az ipari projektekhez, főleg a küszöbb értékekhez és a beválasztási kritériumokhoz. Fontos, hogy folyamatosan történjen az átállás. Amikor ugyanis ipari projektekről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy túl magas célokat tűzzünk ki. Így viszont bizonyos projektek kiesnek a látókörünkből, pedig ezek olyan projektek, amelyeket esetleg hosszabb vagy középtávon mégiscsak beválaszthatnánk a projektek közé. Persze az áttörő nagy változást hozó projekteket nem egyik napról a másikra ö, alakítják ki, éppen ezért az InvestEU programban szeretnénk a folyamatos, támogatá- folyamatos öm, javulást érző projekteket támogatni. A módosítókban, módosítókkal kapcsolatban egyetértünk nagyjából a bizottság fő céljával, de szeretnénk az önök támogatását is megkapni a fenntarthatósági fenntarthatóság biztons, biztosítására szolgáló mechanizmusokat, illetve a klímavédelem előtérbe helyezését illetően. És az utolsó dolog az ipari innovációs projektek, nagyobb kockázattal járó ipari projektek. Szeretnénk, hogyha ezeket is támogatná ez az új InvestEU alap. Ezek voltak a legfőbb javaslatok, nagyon várjuk az árnyék előadók hozzászólását. Köszönöm, Beletúr, most pedig az árnyék előadók, először Gramatigekis. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να επενέσω τον κύριο Μπέλετ για τη γνώμη. Köszönöm szépen. Szeretném nagyra becsülésemet kifejezni Belet úrnak ezért a jelentésért. Egyértelművé tette, hogy a módosítókkal együtt, amelyeket be fog nyújtani, az egész munkánk még könnyebbé válik. A legfontosabb az, hogy az előadó összekötötte az Invest EU programot a párizsi megállapodás keretében tett vállalásokkal. Hogy konkrétabban fogalmazzak, a 30%-os cél elérésére, amit az európai költségvetésből a klímaváltozás elleni küzdelemre kell fordítani, sokkal ambiciózusabb célokat kell kitűznünk, mint a bizottság tette, és ebben az InvestEU program is szerepet játszik az 50 százalék nem elég arra, hogy a fenntartató infrastruktúrát lefedje. Ugyanis az előadó nagyon helyesen azt javasolja, hogy a klíma célú költések az egész investor végighúzódjanak. Tehát az összes mind a négy pillérben megjelenjen ez a kutatásra, az innovációra, a KKV-kra és a szociális beruházásokra fordított kiadások esetében is. Ez egy nagyon fontos első lépés, elnök asszony és kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy alaposabban meg kellene vizsgálnunk ezeket a pilléreket, és irányvonalakat kellene adnunk arra vonatkozóan, hogy milyen projekteket szeretnénk látni. Például a kutatás és az innováción belül lehetnének olyan innovatív projektek, amelyek lehetővé teszik, hogy a megújuló energiaforrások új generációja jelenjen meg, illetve új típusú akkumulátorok kerüljenek piacra. És ezzel el lehetne érni a 100%-os arányt. Ez különösen az elszigetelt régióknak és a szigeteknek válna javára ezeket a régiókat nagyon erőteljesen figyelembe kéne venni. A KKV-k számára szintén nagyon fontos az Európai Beruházási Program. Ahogy mindannyian tudjuk, a bankunió jelenleg nagyon tökéletlenül működik. Azok az országok, ahol a bankrendszer válságban van, a, ezekben az országokban a KKV-k nehezen tudnak finanszírozást szerezni, és a fiatalok nem tudnak vállalkozásokat alapítani, mert ehhez nem megfelelőek a feltételek. Ezért eltorzul a piac. És azt reméljük, hogy ezt ki tudjuk javítani az InvestEU segítségével. A szociális beruházások kisebb pillérére is kitérnék. Azok a régiók, amelyek jelentős széndiokszid kibocsátású gazdaságtól függnek, azokat támogatni kell abban, hogy alkalmazkodjanak az új korszakhoz. A klímaváltozás elleni küzdelem nagyon fontos, de ez nem vezethet ahhoz, hogy a munkavállalókat társadalmi vagy gazdasági szempontból kirekesszék. Köszönöm. Federle úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék dicsérő szavakat mondani Ivo Beletnek. A kezdeti hozzászólásaim egybecsengenek a bizottságéval, és úgy látom, hogy Belet úr néhány olyan javaslatot is tett, amelyek erősítik ezt az anyagot. Különösen örülök annak, hogy növekedett a klíma beruházási ambíció szintje. Úgy látom, hogy ezt még inkább fokozhatnánk, hogyha a rendszer mind a négy elemét felhasználnánk, ahelyett, hogy csak egyet indítunk el ebbe az irányba. Azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy a klímaberuházási összegek esetében ne próbáljuk meg erre karácsonyfödíszként ráaggatni az összes politikai óhajunkat, ezt tartsuk meg egy beruházási eszközként, és fókuszáljunk arra, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemhez járuljunk hozzá ezáltal. Nagy előnyöket látok abban is, hogyha ezt a négy remek eszközt összhangba hozzuk. Ez csökkentheti a bürokráciát, megkönnyítheti a beruházások számára azt, hogy felhasználják a rendelkezésre álló forrásokat. Gondoskodni kell tehát arról, hogy több értéket kapjunk a pénzünkért az alapvető irányvonal követésével és ahogy Belet úr is elmondta, nagyon fontos, hogy a klímához való hozzájárulás mérése nemzetközi sztenderdek szerint történjen. A saját politikáinkat is értékelnünk kell, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy azok abba az irányba haladnak-e, ahogyan azt mi szeretnénk. És megfelelő eszközökkel kell követni azt, hogy hová jutnak el ezek a beruházások, és hogy mit változtat ez ténylegesen a klímahelyzetén. Egy dolog van, ami egy kicsi aggaszt engem, és itt közvetlenül a bizottsághoz fordulnék, az ő álláspontjukra lennék kíváncsi. Az FC alap az Európai Beruházási Bank keretében működött, és itt ez egy egységes rétegként működött az üzleti világban. Most pedig a bizottság a saját kezébe veszi ezt a hatáskört, és valószínűleg jó érvei vannak erre, de szeretném ezt a kérdést egyenesen feltenni, miért változott meg a hatalmi helyzet? Amíg meg nem győződöm az ellenkezőjéről, addig úgy gondolom, hogy ezt még mindig az Európai Beruházási Bankon belül kellene működtetni és fontosnak tartanám azt is, hogy az általunk benyújtott módosítók az MV hatás körébe tartozzanak. Számos szakbizottság részt vesz ebben, tehát nem fogunk például a kormányzásba belemenni, akármennyire csábító is ez. Mi a környezetvédelmi részre fogunk koncentrálni. Remélem, hogy a bizottság feljegyezte a kérdésemet, mert azt hiszem, hogy a következő tárgyalások során ez igen fontos lesz majd. Köszönöm. Köszönjük. Visinevska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az invest EU, ahogy ezt a bizottság javasolta, az egy nagyon hatékony beruházási eszköz lehet. A rendelkezésünkre álló erőforrások lehet, hogy nem hatalmasak, de lehet, hogy ez további magánberuházáshoz vezet majd, ami több száz millió eurót mozgatna meg, és ebben az esetben ezt a programot sikernek könyvehetnénk el. Az MV részéről mi természetesen arra koncentrálunk, ami minket érint, és a klímaváltozás kérdése itt előtérben van. A bizottság azt javasolta, hogy a forrásoknak mintegy 50%-át a kiegyensúlyozott infrastruktúrára fordítsuk, és ezzel próbáljuk meg elérni az EU klímaügyi céljait. Ez egy nagyon magas küszöb, és vannak bizonyos aggodalmaim ezzel kapcsolatban. Ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy konkrétan hogyan fogalmazzuk meg a célt. Hogyha ezt nagyon leszűkítjük, akkor ez először is azt jelentheti, hogy egyes forrásokat nem fognak felhasználni, másrésztről pedig lehet, hogy ezek nem egyenlően fognak eloszlani az Európai Unió területén. Tudjuk, hogy egyes tagállamok előre haladottabbak az energia átalakulásban, mint mások. És én ezért szeretném azt javasolni, hogy szélesebb megközelítést alkalmazunk. Természetesen csökkentenünk kell a kibocsátást, és alkalmazkodnunk kell a változó éghajlathoz, de ide bele kellene foglalnunk azt is, hogy vannak bizonyos szociális költségei annak, hogy a gazdaságot átalakítjuk. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy mi szerepelt a közös kutatási központról szóló jelentésben. A az Európai Unió bányászati régióiban bekövetkezett változásokról a jelentés azt mondja, hogy a nagyon ambiciózus klímapolitika ahhoz is vezethet, hogy azok a régiók, amelyeknek a gazdasága hagyományosan a szénen alapul, elveszítik versenyképességüket, és nagyon sok munkahely is megszűnik majd. Ezért kell beruháznunk ezekben a régiókban, támogatnunk kell őket. Ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy az Invest EU-nak a fő platformá kellene válnia az ilyen régiók támogatásában. Nagyon sokat beszéltünk már róluk, de nem volt még elég a tényleges tett. Belet úrnak igaza van, az alap irányítási struktúrájának az Econ és a budget kezében kell, hogy maradjon. De ez közvetetten kapcsolódik az a kérdéshez, amiről itt beszélnünk kell. A bizottság tervezete nem említi meg az Európai Beruházási Bank központi szerepét. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy a Beruházási Banknak kellene a fő felelős intézménynek lennie a források elosztásáért, és ennek három oka van. Először is azért, mert nagy tapasztalata van ebben. Másodszor azért, mert kötelessége, hogy az uniós szakpolitikákat megvalósítsa, és harmadszor, és ez számomra kulcsfontosságú, mert minden tagállamban jelen van. Én egy kicsit aggódom amiatt, hogy a rendelkezésünkre álló pénzt esetleg nem méltányosan fogják elosztani. Ugyanakkor erre van szükség, figyelembe kell venni a régiók igényeit, és ezért gondolom azt, hogy az Európai Beruházási Banknak kellene a fő pénzelosztónak lennie. Az Európai Beruházási Banknak ambiciózus klímapolitikája is van, amelyet saját maga alkotott meg, és azt gondolom, hogy ezért nem lenne problémája azzal, hogy ezt a szerepet magára vállalja. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönjük, most Ékhaut úr következik. Very brief. Uh, uh, first of all, I would like to... Köszönöm, csak röviden fogok beszélni. Nils megkért, hogy ne röviden beszéljek, hanem a teljes verziót adjam elő, ami két oldal. Valójában azért röviden fogok fogalmazni. Először is szeretném megköszönni Ivo Beletnek, a raportőrnek azt, hogy megerősítette a javaslatot. Szerintem ezen még lehet további finomhangolást végezni. Belet úr is ezt teszi. Hogyha megnézzük az Invest EU program négy ablakát, akkor valójában a négyből csak egyet akar a klímaváltozáshoz igazítani az Európai Bizottság, ami visszalépés az EFSI-hez képest, ott egy tágas keret volt, amin az összes, aminek meg kellett, hogy feleljen az összes beruházás. Sajnos a bizottság itt most visszalép, és ez nincs összhangban azzal, amit az EFSI tárgyalások során mondogattak, de annak örülök, hogy a raportőr mind a négy ablakra ki akarja terjeszteni ezt a klímaváltozás figyelembevételt. Tehát egyrészt itt van ez a klímaváltozás dolog, ami azt jelenti, hogy a klímaváltozási célokat nem szabad, hogy a beruházások aláírják, alá ássák. És aztán ott vannak azok a beruházások is, amelyek kifejezetten segítenek bennünket abban, hogy a klímacélokat megvalósítsuk. Itt azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak az a feladata, hogy megerősítsük ezt a vonulatot. Mi egy kicsit magasabbra tennénk a lécet, mint a raportőr teszi, de aznak örülünk, hogy a raportőr már eleve magasabbra akarja tenni, mint a bizottság teszi. E, nyilván meglepő lenne, ha a zöldek nem tennék még magasabbra a lécet egy mellékmegjegyzés. Tudom, hogy Envi kompetenciában akarja tartani ezt a raportőr, de nagyon oda kell figyelni arra, hogy a beruházások a, átmennek a PPP irányba, ami egy trend, az FC-nél is láttuk már ezt, de azt szeretnénk, hogyha figyelembe vennének egy-két esetleges problémát. Itt valójában arról van szó, hogy a kormányé a kockázat, hogyha a beruházás nem sikerül, amennyiben viszont profitot termel, akkor a magán tőke profitál ebből és ez így nem fogadható el. Az FC esetében is erről már beszéltünk, erről továbbra is kell beszélni, és a negyedik dolog pedig az, hogy főleg az infrastruktúrás kérdésekben nagyon nehéz megnézni a magánérdeket az ilyen dolgokban. Tehát például egy bicikli útvonalba befektete a magántőke, mert igazándiból profitot nem nagyon lehet csinálni belőle, miközben közérdek van. Tehát létesüljenek ilyen bicikliutak. E, ott a veszély, hogy ez elveszik e, akkor, hogyha átállunk a PPP vonalra, akkor elvesznek azok a projektek, amelyek csak a közérdeket szolgálnák. Összességében támogatjuk tehát azt, amit a raportőr mond, és csinál, csak mi még jobban akarjuk csinálni és megerősíteni. Ez volt a rövid változat egyébként. Köszönöm, méltányoljuk, Eckhout úr. Oh. Voorzitter, we hadden uh, twee weken geleden een werkbezoek vanuit de commissie. Köszönöm, eh, elnök asszony. Két hete járt a Hollandiában eh, a bizottság, jobb és baloldali kollégák is elmentek oda. A probléma az, hogy a cégeknek természetesen be kell fektetniük ahhoz, hogy elérjék a klímacélokat, ugyanakkor kell, hogy legyen a megfelelő finanszírozás is ott az FC például. Katainen úr beszélt erről, a körforgásos gazdaság, stb. Hogyan lehet mindezt azonban elterjeszteni a vállalkozásaink között? Az jó dolog, hogy van európai beruházás, és az a javaslat, amely most az asztalunkon van, érdekesnek tűnik. A kérdés az, hogy hogyan lehet előre lépni. Elég gyorsan kell lépnünk, ugyanis nem szabad további éveket várnunk. Van egy dolog, ami azonban nincs ebben a szövegben, az a közegészségügyi vonal. Nagy-Brit Hollandiában például az azbest okozott problémát, és az azbesz halálozások száma 15 ezerre tehető Hollandiában. Szeretném, hogyha figyelembe vennénk a közegészségügyet, és ennek megfelelően fogok benyújtani módosítókat. Azt, hogy vessünk véget az azbest alkalmazásának, illetve hagyjuk elterjeszteni még jobban a napelemeket. Köszönöm. Er hat die Kernpunkte genannt. Meine Frage Köszönöm. Azt gondolom, hogy elhangzottak itt a fontosabb dolgok. A kérdésem az, hogy amennyiben a fenntarthatósági elemzés negatív, akkor azt annak lesz-e következménye, vagy nem? A Másik kérdésem pedig az, hogy a stratégiai projektek megszülethetnek-e. Vannak um, eh, olyan törekvések, hogy a széndiokszid kibocsátás eh, csökkenjen az acél, cement, stb. ágazatokban. Ez nyilván a következő évtizedek eh, egyik legfontosabb kérdése. A régi programnál gyakran elhangzott a kritika, hogy nem annyira az új program, termékekre koncentrál, hanem a már félkész termékekre, illetve azokra, amiknek az előkészítése már akkor folyamatban volt. Itt most érdemes lenne a teljesen új projektekre is odafigyelni, illetve eldönteni, hogy most akkor mi az, ami teljesen új, illetve mi az, ami már félig kész. Köszönöm, van még valaki, aki hozzá akar szólni ez, amennyiben nem, akkor Gőger a bizottság részéről. Köszönöm elnök asszony. A bizottság eh, figyelemmel kíséri eh, a parlamenti munkát. Azt nem tudom kommentálni, hogy az MFF eh, teljes klímacélkitűzései hogyan fognak alakulni, hiszen az a, az MFF téma, mint fő téma egyik eh, része, ami pedig a, az Investi EU programot, illetve az infrastruktúrát illeti, úgy gondoljuk, hogy 35% elérése az rendkívül eh, ambiciózus lenne, mert a három másik ablaknál nem feltétlenül valósulhat meg a klíma eh, változás további megállítása, illetve csökkentése, és így az infrastruktúra keretre hárulna a csökkentés nagy része. A bizottság felállít egy munkacsoportot, egy úgynevezett climate tracking munkacsoportot, amely az elkövetkezendő hónapokban fogja kialakítani nemzetközi standardok alapján a módszertant, itt beszélek, vagy említeném az EBB metodológiáját is, ami Eh, pedig az itt elhangzottakat illeti, eh, a bizottság azt mondta, hogy delegált aktusról van, van, van szükség, eh, ez nyilván a tárgyalások során fog eldőlni. Ami pedig az Invest EU irányítását illeti, illetve az EFSI-től való eltérést. Az efsi t az nem az EBB vezette, valójában az EBB egy exkluzív végrehajtó partner volt. Az Invest EU számára az InvestEU szempontjából más végrehajtó partnereket is keresünk, például az EBRD-t, amelyeknek van amelynek van gyakorlata a szociális beruházásoknál, illetve a nemzeti promóciós bankokat is szeretnénk bevonni. Azt szeretnénk, hogy az Invest EU minden régióba el tudjon érni, és ezek a az eddigi kiegyensúlyozatlanságok eltűnjenek, e, és e, még inkább regionális legyen, mint az EFSI volt, és elérje azokat a kisebb projekteket, amelyeket a kisebb nemzeti fejlesztési bankok visznek, és e, az EBB számára nem láthatóak, ami pedig a garanciát illeti. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak, mivel több végrehajtó partner van, jobban jelen kell lennie. Köszönöm. Thank you. Nagyon jól köszönöm, Belet úr. Kérem, hogy foglalja össze. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásokat. Összefoglalásképpen el tudom mondani azt, hogy a fenntarthatóság biztosítása biztosítására vonatkozóan már van egy megegyezésünk, tehát szeretnénk egy olyan mechanizmust, eszközt, ami minden szakpolitikára kitér. Ahogyan ez már elhangzott, ez természetesen alapja az új eszköznek. Tehát szeretnénk az adminisztratív terheket csökkenteni, és szeretnénk, hogyha főleg a KKV-k könnyebben tudnának jelentkezni. Ez az egyik nagy újdonsága ennek a változásnak. Szerintem ebben mindannyian egyetértünk. Vannak aggodalmak az irányítással, az EBB-vel kapcsolatban. A bizottság most hozott fel érveket arra vonatkozóan, hogy miért más megközelítést alkalmaznak. Erről még az árnyék előadókkal beszélnünk, egyeztetnünk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy eléggé megnyugtatóak-e a bizottság megjegyzései még közös módosítókban meg kell egyeznünk, erre mi az investív irányítását illeti. Ez természetesen rendkívül fontos téma. Hallgattam, hogy milyen kis úr és Mieszka asszony a szociális dimenzióval kapcsolatban milyen aggodalmakat vetettek fel. Természetesen a szociális kérdés nekünk is fontos. Nem ez a programnak az alap alapja, de egyetértek az aggodalmakkal, ezt valóban meg kell vizsgálni, és kétségtelenül közös nézőpontra kell jutni, hogy kiemeljük ennek a, ennek a fontosságát. Leinen úr beszélt a fenntarthatóság biztosításáról, arról, hogy ez hard vagy soft kritérium-e, természetesen hard kritériumnak kell lennie. Nem szabad ezt elhanyagolni, hogyha a kritériumokat nem lehet be teljesíteni, akkor nem szabad, hogy a projekt tovább folytatódjon. Mindenképpen hard kritériumnak kell ezt tekinteni, nem szabad semmiképpen sem elhanyagolni ezeket a kritériumokat, ezeket az előírásokat. Mindannyian egyet kell, hogy értsünk abban, hogy ez hard kritérium legyen. Sajt kolléga az egészségügyi kérdéseit is hallgatom, az azbest kérdést. Ez valóban egy olyan projekt, amely az Invest EU program egyik részébe beleilleszkedhetne, úgyhogy a módosító javaslatokat, tervezteket várom, csak úgy, mint a további együttműködést. Nagyon jó, köszönöm szépen mindenkinek. 9, október 9-én 11 óráig várjuk a módosítókat, az NV-ben pedig 2018. november 12-én fogunk szavazni. Most pedig szavazunk, remélem mindenkinél itt van a szavazó listája és a szavazókártyája. So the first vote is... Az első szavazás Okay, ready. Akkor tehát először is a munkájuk során rákelt anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről fogunk szavazni. Először a kompromisszumokról, a négyesről és a hetesről fogunk szavazni. Ki támogatja ezeket? Ellene? tartózkodás elutasítva. Akkor kezdjük a módosítókkal. 25-ös és 10-es módosító, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as és 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elnézést, mit, mit szeretnének? A mikrofonmal legyen szíves, mondja az elnök. Kettes kompromisszum ellenőrizzük. Szeretné ellenőrizni a kettes kompromisszumot? De tudja, hogy az EPP és a szocialisták ellene szavaztak? Nem. Jó, akkor ellenőrizzük a kettes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9, illetve 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 15-öt visszavontuk, elnézést mondja az elnök, 5-ös kompromisszum mellette az oka fogyottá válik, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette, 24 mellett ellene tartózkodás elutasítva, végső elektronikus zárószavazás, megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. Elutasítva. Milán asszonyi a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szerintem ez a demokrácia karikatúrája volt, amit itt láttunk. Szeretnék azoknak a képviselőknek köszönetet mondani, akik szívükön viselték ezt a bizottsági szöveget, és amelynek csak az a baja, hogy az ENF-ből származik a jelentéstevője. Van, aki úgy látom a szakmai munkáknak, a szakmai kockázatoknak kitett munkavállalók kat nem támogatni. Ez harmadik alkalommal mutatta be a frakciónk ezt a szöveget, és így az Elmflő Bizottság és az Elmi Bizottság nem tudják támogatni a munkavállalókat. Hogyha megszámoljuk, hogy hányan fognak halni, meghalni, és hányan halnak meg munkahelyi, munkahelyi rák miatt, azt láthatjuk, hogy 60 év alatt 6 millióan haltak meg, és ezekkel az emberekkel nem foglalkozunk. Vannak itt olyan kollégák, akiknek a fülükbe talál talán nem hallatszik bele ez a zaj, és talán azt gondolják, hogy vannak olyan halálesetek, amelyeket le lehet nézni. Köszönöm, most pedig folytatjuk a szavazást. Egy elesfoglalás tervezés, tervezet méghozzá a kanabisz használata orvosi célokra. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A néppártot szabadna? Francesz, köszönöm. Látom, köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 7-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 76-os módosítóról. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 83 as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette. Ellenőrizzük a 84-est. Rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, három mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négy mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene ellenőrizzük a 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom és elfogadva. Nagyon köszönöm. Linz úr éppen időben érkezett, ugyanis most fogunk szavazni a Biológiai Sokféleség Egyezmény 14. üléséről, COP14. Um, 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 első rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 29 első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 29 második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük, 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51? Nem, igen, nem. 51 mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és egy tartózkodással elfogadtuk, gratulálunk! This concluded the... Ezzel végére értünk a szavazásoknak. Tehát aki távozik, azt kérem, hogy csendben tegye, és velük találkozunk holnap a plenárison. Még mindig van egy napi rendi pontunk, ami a módosítók megvitatása az EU kockázat értékelési mechanizmusának átláthatósága az élelmiszerláncban. Meg is fogom adni neki a, az előadónak a szót, miután elcsendesedett a terem. Help us keep... Kérem, hogy csendben távozzanak. We are nearly there. Már majdnem sikerült. Köszönöm. Zomer asszony, parancsoljon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jetzt habe ich Sie auch verstanden. Köszönöm szépen, elnök asszony. A módosítókról fogunk beszélni az alapvető élelmiszer biztonsági jogszabályok felülvizsgálatával kapcsolatban. És nagyon sok módosítónk van, 539 módosító érkezett, és természetesen nagyon nagy érdeklődés generált ez a téma. És azt hiszem, hogy ami a leghihetetlenebb az az, hogy ma délig csak az XML változatot láthattuk, és ez az angol változat volt, tehát nem tudom, hogy minden kollégának volt-e már lehetősége elolvasni a módosítókat. Minden esetre holnap korán reggel lesz az első árnyékelődői ülés. Általánosságban szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, azoknak, akik tiszteletben tartották a kérésemet, és nem távolodtak el nagyon az eredeti bizottsági javaslattól, mert így tudunk végére jutni ennek a dossziénak még a választás előtt. A, nem tudom, hogy ki említette a módosítókban az eredet megjelölést a méz esetében. Jó lenne, hogyha ezt visszavonná, mert azt hiszem, hogy ezt itt, nem itt kellene megvitatnunk, hanem az arra vonatkozó jogszabályban. A módosítók elolvasása után optimista vagyok, és azt gondolom, hogy sikerül majd egy széleskörű konszenzus kialakítani. Például egyetértünk abban, hogy az átláthatóság javítása a kockázatkezelés és az arról való kommunikáció javítását eredményezi. A bizottságot és a tagállamokat vajon miért kellene arra kötelezni, hogy a jegyzőkönyvet és a szavazás eredményét közreadják. Azt hiszem, hogy ez helyén való, ez számunkra nagyon fontos. Ami a szakértőket és a tudományos paneleket illeti, hogyan fogjuk kijelölni őket? Erre van egy megállapodásunk, ellenezzük a bizottságnak azt a javaslatát, hogy a tagállamok kötelessége lenne az, hogy a saját jelöltjeiket kiválasszák. Azt hiszem, hogy mi azért ellenezzük ezt a bizottsági javaslatot, mert ez hatalmas adminisztratív terhet jelentene, és nagyok a költségek is, hogyha mind a 28 tagállam saját szakértőt jelölne ki. És ez azt is jelenteni, hogy saját eljárással kellene rendelkezniük a panelbe való szakértők kijelöléséről. és az összes tudományos területet le kellene fedniük a tagállamoknak. Azt hiszem, hogy ez túl nehéz és túl drága lenne, tehát szerintem erre más megoldást kell találni, és azt hiszem, hogy ez sikerülni is fog. És ugyanez vonatkozik arra a kérdésre, ami az EFSA-nál az irányító tanács vezetése. Azt hiszem, hogy meg tudunk állapodni egy struktúrában, van egy módosító, amely más kollégák javaslatát is tartalmazza, és ebben az szerepel, hogy a parlamentet két képviselő és két póttak képviseli. A jelentésem megírásakor úgy gondoltam, hogy ez olyan szoros határidő, hogy egyes rendelkezéseket módosítókkal kell majd bevezetni, és itt is ezt tettem. Azt hiszem, hogy meg kell állapodnunk abban is, hogy az érdekelt felek és a civil szervezetek hogyan képviseltethetik majd magukat az irányító tanácsban. Számos javaslat érkezett, de ezt majd az árnyék ülésen megbeszéljük. Ami a tanulmányokat és az utánkövetést illeti, sokan úgy érzik, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak joguk kellene, hogy legyen arra, hogy további tanulmányokat kérjenek. Azt kell, hogy mondjam, ezzel nincsen jelentős problémám, de biztosítanunk kell azt, hogy a tanulmányokról szóló döntéseket mind a parlamentben, mint pedig a miniszterek tanácsában minősített többséggel kelljen elfogadni. Ugyanis, eh, ha ez nem valósul meg, akkor nagyon sokan fognak ilyen tanulmányt eh, kérni, és az a kérdés, hogy eh, ezeket tényleg van-e értelme elkészítetni, mert itt is felmerül a költségek kérdése. És megint az az alapvető kérdés, hogy van-e értelme ezeket a felülvizsgálati tanulmányokat elkészítetni, hogyha a tanulmányok már rendelkezésre állnak. Körülbelül 70 ilyen anyag létezik, hogyha még egyet készítettünk, akkor az mit fog megváltoztatni? Tehát azt hiszem, hogy ezt egyedi esetenként kell elbírálni. És ezt most elvi szempontból kell megvizsgálni. Vajon ezt a parlamentnek és a tagállamoknak kell megvitatniuk? És van itt még egy probléma, és azt gondolom, hogy ezt is szem előtt kell tartanunk. Ez pedig az, amikor többféle intézmény is igényt tart ezekre a tanulmányokra, és a parlamentben csak egyszerű többséget kap ez a javaslat, illetve a miniszterek tanácsában. Azt gondolom, hogy ez átpolitizálja az egész eljárást és szerintem ez az időkereteket is megnyújtaná ezeknek a tanulmányoknak a készítésére. Tehát úgy vélem, hogy ez nagyon megnehezítené és késleltetné az eljárások jóváhagyását. Tehát ezt most csak megemlítettem. Egyes kollégák olyan módosítókat nyújtottak be, amelyek arról gondoskodnak, hogy az Orhuszi Egyezmény továbbra is érvényben maradjon. Ez az információhoz való hozzáférést taglalja a környezetvédelmi területen. És itt több kolléga is megemlítette, hogy ahogy a nyári szünet előtt, ezt én is megemlítettem a véleményemben, egy környezetvédelmi civil szervezet készített egy dokumentumot, ami bizonytalanságot okozott, ezért a bizottság megkérte a jogi szolgálatát, hogy tájékozódjon arról, hogy az általános élelmiszerügyi jogszabályok felülvizsgálata érinteni-e az Orhuszi Egyezményt. Egyes kollégák úgy gondolják, hogy mindenképpen szükséges ezt teljesen világossá tenni. Ezt megtehetjük, hogyha valakinek szüksége van arra, hogy egyértelmű legyen ez a kérdés, akkor kitérhetünk erre is, csak meg kell beszélni, hogy hová tennénk ezt a jelentésben. De hogyha ezt fogjuk tenni, akkor szeretném világosan látni, hogy más helyeken arról kell gondoskodni, hogy a meglévő jogszabályok továbbra is érvényben vannak. Tehát azok a módosítók, amelyek a szellemi tulajdonjogokat érintik, vagy az adat kizárólagossági szabályokat, hogyha az erre vonatkozó részeket törölnénk is a jogszabályból az, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó elvek akkor is érvényben lennének. A konzultációt csak az EFSA-val kellene folytatni, illetve annak a képviselőivel, és ők utána részt vesznek majd az, az értékelésben is. Ezzel nekem nincs problémám, lehet, hogy ez később ellentmondásos pont lesz majd. Másrésztről viszont úgy gondolom, hogy az az igény, hogy nyilvánosságra hozzák a konzultációk minden egyes részletét, az túl messzire megy. Ugyanis ez egy nagyon széles kör lenne. Ezek előkészítő találkozók, és ezen KKV-k is részt vesznek, fontos, hogy ők is tudják, hogy hogyan nyújthatnak be egy kérelmet az EFSA-hoz. Tehát ez ahhoz kell, hogy ne nyújtsanak be hiányos kérelmeket. Hogyha a KKV-k attól tartanak, hogy amennyiben a konzultációk tartalmát nyilvánosságra hozzák, akkor hirtelen az egész világ tudni fogja az üzleti titkaikat, és ez még az engedélyezési eljárás előtt történik, akkor a KKV-k nem fognak egyáltalán részt venni. És ennek pont az ellenkezőjét szeretnénk, ösztönözni akarjuk őket arra, hogy részt vegyenek, mert ők teremtenek munkahelyeket. De ha ezek a KKV-k ezekkel az akadályokkal találkoznak, akkor versenyhátrányba kerülnek a nagyobb cégekkel szemben. Az igazán ellentmondásos pont a szakbizottságban az a kérdés, hogy mikor kellene az érzékeny adatokat nyilvánosságra hozni. Itt két táborra oszlanak az érintettek. Szerintem, és ezt már a nyári szünet előtt is kifejtettem, amikor a konzultációknak, illetve a kérelmeknek a részleteit akkor hozzák nyilvánosságra, amikor a kérelmet benyújtják, akkor abban az a kockázat rejlik, hogy az ötleteket valaki ellophatja. Tehát az üzleti titkok nyilvánosságra kerülnek, és az emberek azt gondolják majd, hogy mit művel az EFSA az innovációval, és fel fogják használni a kérelmekben szereplő információkat és a tanulmányokat. Tehát nagyon könnyen kitalálható lesz, hogy milyen termékről van szó. Tehát ha végig gondoljuk, akkor mennyi ideig tart egy engedélyeztetési eljárás más országokkal szemben? Vannak olyan országok, ahol nincs is szükség ilyen eljárásra. Nagyon egyértelmű, hogy a harmadik országbeli versenytársak ez alatt az időszak alatt, amíg a jóváhagyási eljárás zajlik, megvizsgálhatnák azt az információt, amit rendelkezésükre bocsátanak, és a saját termékük már be is kerülhetne a nemzetközi piacra. Tehát így az új terméknek semmi esélye a sikerre, mert valaki beruházott ennek a kifejlesztésébe, és mégsem ő viheti elsőnek piacra. Tehát szerettem volna az átláthatóságra koncentrálni, és arra, hogy mikor érdemes ezt nyilvánosságra hozni és a vegyérnök ügynökség gyakorlatát is megvizsgáltam, és azt gondolom, ezek, ezek kellene összhangban lennünk nekünk is. És a benyújtott új módosítókat elolvasva meglátják majd, hogy próbálok a kollégákhoz közeledni, és az ő véleményüket is figyelembe venni. Tehát én most azt javaslom, hogy az az információ, amit a EFSA véleményének közradásakor nyilvánosságra hoznak. Tehát először az EFSA véleménytervezete kerül nyilvánosságra, utána pedig a kérelem, és az érintetteknek ezután van lehetőségük arra, hogy jelezzék, hogy valamilyen tanulmány vagy adatok hiányoznak, és miután ez a konzultációs szakasz lezárult, Utána az EFSA nyilvánosságra hozhatja a végleges véleményét. Az EFSA már most is így jár el, de ezt önkéntesen teszi, erre semmi nem kötelezi. A konzultációs időszak egyes esetekben ahhoz vezetett, hogy megváltoztatták a végleges véleményüket a tervezethez képest. Tehát azt gondolom, hogy mindannyian támogatjuk az átláthatóságot, csak az a kérdéses, hogy ezt hogyan érjük el. Nem akarjuk azt megkockáztatni, hogy az európai vállalkozásokat megkárosítsuk azzal, hogy arra kényszerítjük őket, hogy túl korán hozzanak nyilvánosságra információt. Azt ugyanakkor megtehetjük, hogy először az EFSA egy előzetes véleményt bocsát ki, az érdekelt felek utána ezt egy konzultációs időszakban megvizsgálhatják, és utána, utólag figyelembe veszik természetesen a konzultáció eredményét, és az EFSA ezután eh, alkotná meg a végleges véleményét. Tehát talán ezen a vonalon eh, megtalálhatnánk azt, amiben meg tudunk állapodni. Tehát köszönöm szépen a figyelmet. Eh, Köszönjük, Zomer asszony, a rendkívül részletes értékelést. Most akkor nézzük az árnyék előadók. Először úr. Köszönöm. És köszönöm a raportőrnek is, hogy átírta egy kicsit az eredeti szöveget. Van tolmácsolás? Jó. Hogy lát, láthatóbb legyen és robusztusabb legyen az engedélyezési rendszer, amely a külső nyomásnak is ellenáll, és minden csalást könnyen korrigál, illetve felderít. Nem akarok nyilván minden egyes módosítóval foglalkozni, csak néhány megjegyzés először is a független szakértőknek lehetővé kell tenni, hogy az ipar által beadott anyagokat elemezzék. A legjobb tudományos tudás alapján kell ezt megtenni, így tudunk meg felelni, így tudjuk a környezetvédelmét a legmagasabb szinten biztosítani. Az általános élelmiszer törvénynek természetesen vannak olyan részei, amelyek elég élesen elkülöníthetőek. Van az Orhuszi Egyezményre vonatkozó jogszabályok, E, például a GMO-k, e, illetve a növényvédőszerek vonatkozásában, és aztán vannak olyanok, amelyek nem ebbe a témába vágnak, és ahol az Orhuszi megállapodás kiterjesztése jogbizonytalanságot eredményezhet, ami a versenyképességet, illetve a e, szabadalmakat illeti, ezt védeni kell, ugyanakkor az elővigyázatossági elvet továbbra is fenn kell tartani, nem szabad, hogy ez veszélyeztesse a dolgokat, nem szabad visszatérni a kockázat alapú megközelítéshez. Én úgy gondolom, hogy megfelelő rugalmassággal kialakulhatunk egy proaktív disclosure rendszert, amely E, mégis világossá és nyilvánossá teszi a kockázatkelemzést, és megakadályozza ugyanakkor azt, hogy az versenytársak ellopják az ötleteket, illetve a szabadalmakat. E, egyes területeken, például a PPP-k esetében nincs e, E, ok arra, hogy e, a korai szakaszban ne tegyük e, elérhetővé a dokumentumokat, ugyanakkor egy új aktív disclosure rendszer nem szabad, hogy azokat a termékeket, azoknak a megszületését megakadályozza, amelyek az európai polgárok javát szolgálják. Itt például az új élelmiszerekre gondolok, amelyekkel kapcsolatban a raportőr benyújtott módosítókat. Of the time of publication of draft scientific opinion. Én úgy gondolom, hogy mindez lehetővé teszi a nyilván, a nyilvános vizsgálódást, és azt gondolom, hogy megfelelő egyensúlyi helyzetet teremt, azt gondolom, hogy kompromisszumokat érhetünk el ebben a témában. Köszönöm. Federle úr következik. Köszönöm a raportőrnek is. hogyha mi lennénk az urai mindennek, akkor persze én több időt szántam volna erre az anyagra, hamarosan azonban lejár a mandátum, és ezért most lehet, hogy kicsit el kell kapkodnunk ezt a munkát. Holnap kezdődnek a tényleges tárgyalások, és mielőtt ezt megtesszük, fontos arra is gondolni, hogy itt ezt az anyagot egy olyan időszakban tárgyaljuk, amikor az EFSA nyomás van ugyanis. Van a glifoszátokkal kapcsolatban egy folyamatosan visszatérő vita. Reméljük, hogy ezt a vitát most így el tudjuk különíteni ettől a rendelettől, annak érdekében, hogy ne árnyékolja be az EFSA teljes munkáját egy kérdés, ugyanis az EFSA az Európai Unió egyik sikertörténete, Garantáltuk eh, az élelmiszertermelés biztonságát több millió ember számára. Amikor én eh, fiatal voltam, és Spanyolországba mentünk nyári vakációra, azt mondták nekünk, hogy ott ne együnk csirkét vagy tojást, mert eh, könnyen szalmonella fertőzést kaphatunk az EFSA-nak és az európai jogszabályoknak köszönhetően, alapvetően most már lágy tojást is ehetünk bárhol az Európai Unióban csökkent az élelmiszerek kockázata az Európai Unióban. Az EFSA munkájának és rendeleteknek köszönhetően nagyon kicsi az élelmiszerbiztonsági kockázat. A, soha nem volt ilyen jó az élelmiszerbiztonsági helyzet az Európai Unióban, mint most, és ez nagyon sok betegséget megakadályozott, illetve életeket hosszabbított meg. Természetesen ennél is többet tehetünk, és az egyik olyan téma, amelyben többet tehetünk, az az átláthatóság javítása. Meg kell húzni a határt, hogy mi legyen átlátható, és mi az, amihez a közvéleménynek hozzá kell férnie nem az az érdekünk, hogy visszatartsunk információt a polgároktól, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, ugyanakkor egyes kutatások egyedi kutatások, és hogyha túl hamar kerülnek azok ki, akkor más cégek ellophatják a tudományos kutatás eredményét, akár Európán kívül is, és ezzel Európa versenyhátrányba kerülne, az innovációs helyzet, különösen az élelmiszer szektorban nehezebbé válhatna. Amikor az innovációról beszélünk az élelmiszeriparban, az csökkenőben a dolgokat, akkor még több idő kell majd egy innováció kifutására és még több idő kell a cégeknek, vagy pedig elhagyják a kontinenst, ami másoknak jó, Európának viszont veszteség. És én nem szeretnék ilyen dolgokat előidézni. Az MFF-re is gondolva, azt is át kell gondolni, hogy az EFSA-nak mennyi pénzt adunk. Mert a kutatás függetlensége fontos, és biztosítanunk kell a polgárok bizalmát. Az EFSA kutatásai, az EFSA döntései ezekre a kutatásokra alapozódnak. Azt gondolom, hogy a módosítókkal sikerül majd barátságos tárgyalások révén megállapodni. Én a raportőr javaslatainak egy jelentős részét el fogom tudni fogadni, nem látom őket különösebben problémásnak egy dolog, amit én folyamatosan képviselni fogok, az az, hogy a tényekre alapozzuk a vitáinkat, nem pedig az érzelmekre. Sajnálatos módon az élelmiszerbiztonság területén nagyon sok az érzelem. Olyan gyakorlati megoldások kellenek, amelyek ténylegesen működnek, és bizonyítottan működnek. Holnap reggel lesz az első árnyékelodói ülés, én ezt nagyon várom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kicsit aggódom amiatt, hogy önt ennyire félrevezették Spanyolországgal kapcsolatban gyerekkorában, és ez lehet, hogy a munkáját is befolyásolja. Nem tudom, hogy nem tudom, miket mondtak önnek gyerekkorában, de most már minden rendben van. Hazelkamp asszony következik. Köszönöm. Szeretném megköszönni Sommer asszonynak ezt a bő magyarázatot komoly jelentésről, fontos jelentésről van szó. Nagyon sok módosító született, ami azt mutatja, hogy a helyzet jelenleg nem ideális. Én sok sikert kívánok Zommer asszonynak, hiszen így ilyen körülmények között kell a kompromisszumra törekednie. Itt két dologról van szó, ugye az átláthatóság, illetve a bizalmasság, valami, valamint a megbízhatóság kérdése. Vannak szabályok, amelyek jelenleg hatályban vannak, úgy gondolom, hogy lehetőleg gyorsabban ezeket a, az új szabályokat el kell fogadni. Nem tudtam még elolvasni az összes angol fordítást, de úgy gondolom, hogy nagyjából azért látom, hogy milyen irányba akarunk menni a bizottság a bizalmat akarja megerősíteni a polgárok körében. Azt gondolom, hogy ez az élelmiszeri jogszabály, élelmiszerügyi jogszabály, ez fontos. A fogyasztók titkos tisztállátását meg kell erősíteni. Egyes információk természetesen bizalmasak kell, hogy maradjanak. A bizottság nyilván a jogszabályaival az ipar érdekeit figyeli itt, és nem pedig a fogyasztókét. Oda kell figyelni erre az elvre, a közegészségügy megvédésére, illetve az állategészségügyre. Ezek fontosabbak, mint a kereskedelmi aspektusok, illetve érdekek. Nagyon egyértelmű ez az Európai Unió jogszabályaiban, illetve az Orhuszi Egyezményben is ezt a jogot, az egészséghez való jogot figyelembe kell venni, illetve mindig szem előtt tartani. Ami a függetlenségét illeti a tanulmányoknak, illetve azok megbízhatóságát. Úgy gondolom, hogy a tanulmányok már az elfogadás első szakaszától fogva nyilvánosak kell, hogy legyenek, hogy azokat meg lehessen ítélni, illetve kritizálni. Az EFSA értékelési folyamataiban ezeket kiértékeli, és elfogadhatatlan, hogy az iparra bízzuk ezeknek a tanulmányoknak az elkészítését független szakértőkre van szükség, amely munkát természetesen finanszírozni kell, illetve finanszíroztatni az iparral. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, ismerjük még a glifoszát és a Monsanto botrányokat, ezeknek a megismétlődését kell elkerülni. Hausling úr következik. Ja. Köszönöm. Olyan, mintha árnyékelőadó ülésünk lenne itt ma este, nem? Nem fogok minden egyes pontra rátérni, amelyeket a kollégáim már említettek. Legyünk egyértelműek. Legyünk egyértelműek. És transzparensek. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, és örülök is ennek, hogy az ez biztosítanunk kell, hogy ezt senki nem kérdőjelezi meg. Nagyon sok ö, nagyon sokan a nagy transzparenciáért, nagyon, soka, nagyon sokan a transzparenciáért emelnek szót. A 39-es cikkel kapcsolatban viszont sokan azt gondolják, hogy ez nem több nyitást, nagyobb nyitást fog eredményezni, hanem pont, hogy kevesebb nyitást. Amikor ugyanis a sorok között olvasunk, akkor mit olvasunk ebben a cikkben, hogy lesznek egyeztetések, lesznek tárgyalások, aki kompromisszumot akar találni, az részt vett ezekben a tárgyalásokban, de mit jelent ez konkrétan? nem szabad azt gondolni, hogy a vállalatok érdekei fontosabbak, mint másnak az érdekei. Az EFSA hitelességét meg kell tartani. Egyértelműen ezt ki kell mondanunk. Nagy a felelősségünk. Éppen ezért kellene erről egyeztetnünk. A kollégám fel a kollégám megkérdezte azt is, hogy az adatok mikor lesznek publikusak. Ez a kérdés bennem is felmerül. Ugyanis ez biztos, hogy meg kell előznünk, hogy a tárgyalásokban nem résztvevő személyeknek a jogai sérülnek. Tehát ahhoz, hogy előrelépést eszközöljünk, nem szabad, hogy semmiféle olyan, nem szabad semmiféle olyan döntést hoznunk, amely az EFSA érdekeit sérti. Vagyis a közvéleményt is be kell vonni a kérdésbe, amilyen hamar csak lehet. Például mi van itt a keres, az üzleti titkokkal? Tudjuk természetesen, hogy vannak olyan üzleti titkok, amelyek védelmet élveznek, méghozzá a versenyképesség érdekében. Az, Euró- az Európán kívüli versenyképesség meg, az Európán kívüli szereplőket szemlé versenyképesség megőrzése érdekében. Na de valamilyen kompromisszumra szükség van, valami, hogy egyensúlyt kell találnunk. Ami az EFSZ-t magát illeti, örülök annak, hogy a Európai Parlament két képviselője jelen lesz, Na de mi a helyzet a tudósok kinevezésével? Ez is nagyon fontos eljárás, ezt is transzparensi átláthatóvá kell tenni. Na már most, hogyha a panelben nem tudósok vannak, hanem a hatóság képviselői, az nem fog bizalmat kelteni, nem fog bizalmat ébreszteni ezen hatóság iránt. Következő kérdés, hogyan lehet elérni azt, hogy ezeket az ellenőrző tanulmányokat valójá, valóban elvégezzék? És persze a finanszírozás kérdése is felmerül, hogyha egy tanulmánynak a hitelességét ellenőrizni szeretnénk, az persze pénzbe kerül. az adózónak miért kellene fizetnie, miért nem lehet egy olyan testületet létrehozni, amely ezen tanulmányoknak az ellenőrzésével foglalkozik. Ennek lehetne külön költségvetése, és így az EFSA-nak lenne elég pénze arra, hogy a bekért tanulmányok hitelességét ellenőrizze. Ez jó előrelépés lenne. Szerintem olyan pozitívnak kell, lenn, olyan pozitívnak kell lennünk a közvélemény felé, amennyire csak lehet. Fontos, hogy bizalmat ébreszünk. Remélem, hogy a holnapi ülésünkön majd sikerül kompromisszumos légkörben tovább dolgozni. Természetesen még a következő választások előtt szeretnénk ezt lezárni. Köszönöm. Még öten kértek szót. Kérem, hogy ne beszéljenek nagyon hosszan, ugyanis nincs sok időnk de nem mondok, nem mondok konkrét időpontot. Eljussz asszony az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Először is gratulálok Szomer asszonynak, és elmondom, hogy az összes javaslatával egyetértek. És csak azt szeretném elmondani, hogy ez a rendelet megérdemelni hogy sokkal jelentősebb átdolgozást és teljes körűbb felülvizsgálatot kapjon. És nem csak az átláthatósággal kellene foglalkozni. Ezért én négy módosítót nyújtottam be, amelyek bár nem tartoznak azok körébe, amelyeket a bizottság javasolt, nagyon fontos változásokat jelentenek. Azt gondolom, hogy egy közös eljárásra lenne szükség az értesítő hálózatok esetében. Nem volt már régóta olyan problémánk, mint az eseri a kolival, de fontos, hogy az összes tagállam azonos eljárásokat használjon. Fontos az is, hogy a bizottság hatáskörét megerősítsük az értesítések kezelésében. a standard eljárások egyszerűen egy használati utasítást jelentenek, ennél többre kellene gondolni. És egyértelművé kellene tenni, hogy vannak olyan problémák is, amelyek nem fenyegetik az élelmiszerbiztonságot. Például a növényegészségügy semmilyen betegségeket nem okoz, és nem veszélyezteti az élelmiszerbiztonságot. nagyon könnyen átadhatja egymásnak két növény ezeket a betegségeket, de ezek nem jelentik az élelmiszerbiztonság csökkenését. Tehát ez a növényegészségügy esetében így van, ezért ezért bármilyen probléma is üti fel a fejét, az soha nem fog az élelmiszerbiztonságra kihatni. A szalmonella vagy a bélparaziták egészen más kategóriába tartoznak. Nekem van egy levelem, amit a spanyol termelőktől kaptam, akik nagyon aggódnak az afrikai is miatt. És azt gondolják, hogy ha egy országban bejelentik, hogy afrikai sertéspest is van ott jelen, akkor a sertéshús fogyasztása nagy mértékben csökkenni fog az egész Európai Unióban. Azt gondolom, és szerintem ez is nagyon fontos, szigorúnak kell lenni, de nem, nem szabad megriasztani az embereket olyan dolgokkal, amelyek nem veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot. Ez egy nagyon széleskörű feladat, és ezért arra kell koncentrálni, ami valóban az élelmiszerbiztonságot érinti. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Madame de- köszönöm, Delé asszony. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Természetesen én is szeretnék a kollégának köszönetet mondani, köszönjük a munkát. Az állampolgárok egyre többen felmerül, az állampolgárokban egyre inkább felmerül a kérdés, hogy mi van a tányérjukon. Fontos, hogy mi elérjük azt, hogy a termékekre vonatkozó előírások egyértelműek, és védik az állampolgárokat is, a fogyasztókat, illetve a termelőket is. Ne felejtsük el, hogy Európában az ellenőrzési eljárás a világon a lehető lehető legelőre haladottabb, és amikor ez a szöveg megszületik, akkor Európa ismételten úttörő lesz ezen a területen, ezért előre is gratulálok. Viszont felmerül nálam egy olyan kérdés, egy aberráció, hogyan lehet az, hogy a harmadik országokból olyan termékeket hozunk be, amelyek a mi normáinknak nem felelnek meg, sem egészségügyi szempontból, sem környezetvédelmi szempontból. Nem értem, ezért nyújtottam be módosítókat, hogy védjük az európai állampolgárokat, hogy mondjuk ki, hogy a harmadik országok, amelyek velünk valamilyen kereskedelmi megállapodást írnak, írnak alá, betartják a az egészségi, ügyi, élelmiszeripari és környezetvédelmi sztenderdeket is. Az állampolgárok egészségét még jobban védeni kell, a, éppen ezért szerintem ezeken a területeken az Európai Unióból érkező termékeket kell támogatni. Köszönöm, Levia úr! Köszönöm! Köszönöm az előadónak, köszönöm ezt a hatalmas munkát, amelyet végzett. Nézem a módosítókat itt az eredeti nyelven, és el kell mondanom, hogy ez a téma rendkívül fontos. Én a figyelmemet szeretném egy, és az önök figyelmét egy olyan vetületre felhívni, amely aztán negatív következményekkel is járhat. Szeretnék bizonyos termékekre kitérni, azokra a termékekre, amelyek facto jelen vannak a kereskedelemben több tíz éve, viszont nem volt semmilyen negatív hatásuk még, és nem is merült fel az, hogy ezen termékek mennyire biztonságosak. Mondok is mondok is rögtön egy ö, példát. Nem értjük, hogy hogyan lehet, hogy vannak olyan termékek, amelyek úgy vannak a piacon, hogy nem vizsgáljuk azok hatását. Előfordul, hogy szintetikus mole- molekulák alapján hoznak létre valamilyen terméket, és azokat természetes molekulákkal összemossák. Ilyen eljárás nem lehetne elképzelhető, ugyanis így a piacra kerülnek olyan termékek, amelyek a természetben jelen vannak, viszont a nem természetes molekulák való kölcsönhatásukra nem került még vizsgálat. Van egy másik vetület is, méghozzá az átláthatóság, a panelnek a transzparenciája. Ezzel kapcsolatban majd az előadónak szeretnék benyújtani néhány módosítót, amelyeket remélem, hogy meg fog vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm, Sáperek asszony. Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadó vagyok az Agri Bizottságnál a, a néppárt nevében. Szeretném elmondani, hogy Zommer asszonyt teljesen támogatom, ugyanis itt a jövőről, szól, az, jövőről van szó, az európai gazdaság jövőjéről. Persze figyelembe kell venni a, fent a, a átláthatóságot, ez nagyon fontos, nem is beszélünk erről eleget. Ugyanis ez az ágazat, ebben az ágazatban igen kevesen bíznak ebben a, ebben a javaslatban. Az elsőséges csoportoknak a hangját halljuk, mm, különböző plegykákat, azt, hogy ez az anyag esetleg az elsőséges csoportok kezébe kerülhetne. Ez egy innovatív javaslat, Na de a bürokrácia hatja át. És attól tartok, hogy így Kínának és más harmadik országoknak szabad játékteret adunk. mert pedig ez kockázatos, ugyanis igen súlyos következményekkel is járhat. Ami pedig az átláthatósági szabályokat illeti, szerintem a nemzeti hatóságokat is be kell vonni a munkába, és a bizottságot bizottságot is. Hollandiában, Belgiumban voltak olyan öm, kommunikációk, amelyek rámutattak arra, hogy, a, hogy sürgős esetekben mennyire nem jól működik a kommunikáció. Szerintem a bizottságnak figyelnek, figyelnek, figyelnie kell arra, hogy az európai irányelvek megvalósuljanak, és az EFSA, és fel kell hívni a tagállamok figyelmét az EFSA-ra. A tudományos közösségnek megfelelő információkat kell adni annak érdekében, hogy um, tudjanak az aktuális helyzetekről. És szerintem a hatóságok a tudományos elemzéseket fel kell, hogy használják. Csak hogy most úgy tűnik, hogy a versenytársak mm, hozzájuthatnak olyan adatokhoz, amelyekhez nem kellene, és ennek igen rossz következményei lehetnek versenyképességi szempontból. A 38-as cikk A része a 287-es rendeletről van itt szó, ezt a cikket jobban át kell dolgozni, jobban kell strukturálni. Fontos, hogy az információ jobban áramoljon, fontos, hogy lássuk, hogy mi történik akkor, amikor az EFSA véleménye megszületik. Ezt mindenképpen nyilvánossá kell tenni. Ami a KKV-kat illeti, figyelnünk kell az ő érdekeikre is. A KKV-knek is meg, meg kell adni a lehetőséget a kérelmek benyújtására. Szerintem ez is rendkívül fontos vetület lenne, bár sokszor elfelejtjük. Köszönöm. Köszönöm. Görling asszony. Köszönöm. Van egy kérdésem az előadóhoz. Az eredeti jelentésében eléggé egyértelműen kimondta, hogy nincs hatástanulmány. Ahogy olvastam a jelentést, és ahogy módosított készültem benyújtani, arra a következtetésre jutottam, hogy lehet, hogy ez aránytalan lenne, aránytalan dolog lenne, itt a bizottság javaslatait nézve. Elég jó javaslatot készített az előadó. Nem tudom, hogy hányan olvasták el a módosítókat részletesen, de vannak módosítók, amelyek külön a transzparenciára vonatkoznak, és amelyek igen jelentősen megváltoztatnák a mi álláspontunkat. Felmerül bennem az a gondolat, hogy a jelentéstevő szerint esetleg jelentéstevő szerint kellene -e hatástanulmányt kész, kérni még mielőtt nagyobb módosítókat, nagyobb változások, változtatásokat fogadunk el, főleg, hogyha az európai KKV-kat akarjuk védeni, hát, tudjuk, hogy a nagy vállalatok mindig találnak kiskaput, de hogyha például növényvédő termékekről beszélünk, amelyek esetében kicsi a környezetvedelmi kár, ezeket nem tudjuk a piacra dobni, hogyha a szellemi tulajdonjogot nem védjük megfelelően. Ehhez kellene először egy hatástudomány még a szavazás előtt. Nagyon köszönöm. Hogyha senki más nem szeretne szót kérni, akkor Scannell úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. És én is szeretném megköszönni az előadónak, az árnyék előadóknak és a képviselőknek, akik hozzászóltak. Köszönöm mindenkinek a nagyon kemény munkát. A bizottság készséggel elismeri, hogy ez egy nagyon sürgős kérdés. Kevesebb időnk maradt rá, mint szerettük volna, de azok a körülmények, amelyekkel szembesültünk, főleg az, hogy a polgári kezdeményezésben cselekednünk kellett, illetve a megfelelőségi ellenőrzés miatt is sürgősen lépnünk kellett, és az, hogy most erre a javaslatra koncentrálunk, az lehetővé teszi, hogy ebben a konkrét esetben ne készüljön hatásvizsgálat. Azt hiszem, hogy az árnyék előadói ülésnek, ami holnap lesz, az lehet a hozadéka, hogy a tanácsban is dolgoznak ezen a témán. Az osztrák elnökség remek munkát végez, nagyon intenzíven konzultál a tagállamokkal, és nagyon jó előrelépés történt. Nagyon sok párhuzamosságot látok abban, ami vitát vált ki a tanácsban, illetve itt. Csak hogy végigmenjek néhány kérdésen, ami itt felmerült. Igen, sok szó esett a félrekommunikálásról, illetve arról, hogy több információra lenne szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan szavaznak a tagállamok. A bizottság szándékosan nem vette bele ezt a javaslatába, de emlékeztetnék mindenkit arra, hogy vannak olyan javaslataink a parlament és a tanács előtt, amelyek a komitológiai eljárásba vezetnének bele több átláthatóságot. Az általános kockázati kommunikációval kapcsolatban elismerjük, hogy ez egy kulcsfontosságú eleme a kockázatelemzési stratégiának. Ez végighúzódik a teljes kockázat értékelési és kezelési folyamaton. És mi is elismerjük, hogy itt lenne még min javítani. Ez a megfelelőség ellenőrzésben és a mi javaslatunkban is szerepelt reagálva arra, ami uh, itt elhangzott, nagyon nagy lehetőségek rejlenek abban, hogy egy következetesebb üzenetet küldjünk a tagállamokban mindenhol arról, hogy mi a célunk. A polgárok ugyanis eltérő véleményeket hallanak azoktól, akik próbálják védeni őket, és ezzel valamit kezdeni kell. És még néhány kérdés, amit felmerült. Az a kockázat, amely abban rejlik, hogy a tagállamok megengedjük, hogy kijelöljék a saját szakértőket, az a függetlenségüket ásná alá. Ennek az lenne a célja, hogy az EFSA meg tudjon felelni a kihívásnak, tehát megfelelő tudományos szakértelem álljon rendelkezésre. És ez a szakértelem a tagállami intézményekben van jelen, de sajnos egyre kevésbé voltak a tagállamok hajlandóak arra, hogy ezeket a szakértőket el is küldjék. Egyrészt pénzt bocsátunk rendelkezésre a szakértők, illetve a munkaadóik számára, illetve a tagállamokat ösztönözzük arra, hogy állítsák össze a szakértők portfólióját, hogy több szakértőből választhassunk. Az EFSA igazgatója továbbra is kulcsfontosságú szerepet fog játszani a hozzáférhető szakértelem hézagainak a feltárására és pótlására. Ami az irányító tanácsot illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy ez pontosan ezt teszi, ez az EFSA-t irányítja, nem végez kockázat értékelést. Nagyon sok irányító tanácsi ülésen jelen voltam én is, és ezek olyan funkcionális ülések, ahol stratégiai kérdéseket, költségvetési funkcionális kérdéseket vitatunk meg, de nem beszélünk a kockázatértékelésről. Azt hiszem, hogy ez fontos annak érdekében, hogy meg tudjuk nyugtatni önöket arról, hogy ezek a struktúrák nem szólhatnak többé bele a tudományos panelek független munkájába. Ami pedig az általunk választott modellt illeti, egyszerűen azért döntöttünk így, mert az összes ügynökség ezt használja. Az EFSA jelenlegi struktúrájában kivételt jelent ez a szabályról, és mi most azt javasoljuk, hogy hozzuk őket is összhangba az összes többi uniós ügynökséggel. Ami az igazolási tanulmányokat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ezek csak kivételes esetben születnének, és hangsúlyoznám, hogy a több ezer kockázatértékelésből, amelyet az EFSA elvégzett, csak hét volt olyan, ahol a kockázatértékelésben eltérések mutatkoztak. És még ebben a hét esetben is többnyire probléma nélkül sikerült megoldani a helyzetet. Tehát ezt nem kell a továbbiakban szabályozni. És alapvetően mi csak további biztonságot nyújtanánk. Az EFSA nem fog pozitív kockázatértékelést elfogadni, hogyha nincsen meggyőződve arról, hogy ez az adott termék biztonságos. De ha a polgárok további garanciát szeretnének, akkor még ezen túlmutatóan is tanulmányokat fognak készíteni. És mindaz, ami a polgárokat érinti, az nem csak a bizottság és az érintettek, hanem a parlament is bevonódhat ebbe, hiszen ez unió szerte mindenkinek nyugtalanságot okozhat. Az adatvédelem és a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében megnyugtathatom önöket afelől, hogy semmi nincs a javaslatunkban, ami a meglévő szabályok közül alásná az Orhuszi Egyezményt, vagy más meglévő jogszabályokat. Szeptember elején a köröztetett dokumentum fényében megvitattuk ezt a kérdést a tagállamokkal. És továbbra is meg vagyunk győződve, illetve a jogi tanácsadónk is meg vannak győződve arról, hogy ez valóban így van. De hogyha még finom hangolásra lesz szükség, és úgy hallottam, hogy a 39-es cikket említik, és ezen kívül még a 41-es cikk is ide tartozhat, akkor ezt meg fogjuk vizsgálni. De ügyeltünk arra, hogy ne vezessünk be egy vírust ebbe az egész javaslatba, ne kerüljön bele semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie. Ezt még önökkel is meg kell, hogy vitassuk. Egy másik kérdés, ami folyamatosan felmerül, az a versenyképesség, különösen a kisvállalkozások tekintetében. A bizottság ezt nagyon szeretné továbbra is fenntartani. De még fontosabb, hogy az élelmiszeriparunk versenyképességét megőrizzük, de ez a kettő nem összeegyeztethetetlen, pont ellenkezőleg kölcsönösen erősítik egymást. És önök közül is sokan említették az élelmiszeripar versenyképességét. Az egyik legerősebb jellemzője az európai élelmiszeriparnak az, hogy világszerte a biztonságról és a minőségről híres. És ez a, az agromezőgazdasági területen is nagyon fontos. Az emberek világszerte nagyon bíznak a mi élelmiszertermékeink biztonságában és minőségében. Ezt tapasztalhattam, amikor az élelmiszerekkel átadott betegségekről beszéltünk, és és máshol 400 ezer ilyen esetet regisztráltak, Európában pedig ez gyakorlatilag nem történik meg. Nagyon nagy beruházások és nagyon sok munka van ebben az európai intézmények részéről, és valamennyien elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük ezt az eredményt. De ezt a vállalást nem ásná alá sem az a rendelkezés, amely a tanulmányok elérhetőségéről szól. Ezt elismerem, hogy itt ez valóban egy fontos probléma, és itt a képviselők és a tagállamok sem értenek mindegyet. Elnézést, de meg kell kérjem, hogy foglalja össze a hozzászólását, mert nem sokára véget ér az ülésünk, és még az előadónak is gyorsan szót kell adni. Akkor lezárom ezzel a nagyon fontos ponttal. Meg vagyunk győződve arról, hogy az adatvédelmi rendelkezések, és különösen a pozitív lista lehetővé teszik majd a tagállamok, a vállalkozások számára, hogy megvédjék a szellemi tulajdonjogukat és az adatkizárólagossági jogaikat. És egy olyan javaslatot fogunk készíteni, ami növeli az átláthatóságot, növeli a polgárok belénk vetett bizalmát, és az élelmiszerbiztonsági rendszer hitelességét, ami a versenyképességet is fokozza majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük, Zommer asszony. Egy percet kap. Köszönöm, nagyon röviden fogalmazok majd. Ami a hiányzó hatástanulmányokat illeti, Görling asszony említette ezt, a bizottság azt mondja, hogy luxus lett volna hatásvizsgálatokat készítetni, és ezért nem készültek ilyenek. Ez hihetetlen. A bizottságnak kötelessége hatásvizsgálatot készítetni a jobb rendelet készítése érdekében, és a bizottság saját magát kötelezte arra, hogy ezt tegye. És Görling asszony igen, én is azt szerettem volna, hogyha egy módosítót tettünk volna ezzel kapcsolatban, és ezt elutasítottuk volna. Láthattuk, hogy nem volt többsége ennek a javaslatnak. A bizottság úgy mutatta be ezt a javaslatot, hogy már alig van idő a választásig, nagyon sokan már kampányüzemmódban vannak és szeretnék látni, hogy mennyire jól tudják eladni ezt a témát. Én ezért nem kezdeményeztem ezt, mert nem gondolom, hogy helyes lenne az, amit a bizottság tett, és az árnyékelődő ülésen ezt meg fogjuk vitatni. Ott meglátjuk, hogy hogyan végezzük az ezzel kapcsolatos koordinációt. Emlékszem egy másik olyan nagyobb dossziéra, ahol a parlamenti ciklus elején a bizottság egyszerűen nem fejezte be ezt az anyagot, tehát lehet, hogy most is ez fog történni. Köszönjük szépen, lezárom az ülést. A következő ülésünk október 10-én lesz, az elnök kedvesen köszöni a tolmácsok munkáját.